és holnap szavazunk, úgyhogy áttérünk a következő napi rendi pontokra. A tanács és a bizottság nyilatkozata a G20-ak találkozójának eredményéről. Megadom a szót a bevezető megtartására a tanács képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak nekem hogy a soros elnökség nevében beszámoljak a G20-ak találkozójának eredményéről. Az Európai Uniót a tanács soros elnöksége, valamint a bizottság elnöke képviselte a G20-ok találkozóján. Ezért tehát örömmel számolok be a g 20 ok találkozójának eredményéről. Ezek olyan eredmények, amelyeket mi nagyon pozitívnak értékelünk, hiszen megfelelnek a mi célkitűzéseinknek a gazdaság területén. Az olasz soros elnökség olyan célokat tűzött ki maga elé a soros elnökség alatt, amelyet osztottak nagy részben a G20-ak résztvevői is. Azt kell, hogy mondjam, hogy Olaszországban ele, Olaszország egyedül állt a takarékosság elleni fellépéssel, de egyre szélesebb körben támogatják ezt a célkitűzésünket. Fontos, hogy megváltoztassuk a játékszabályokat, és sokkal inkább a növekedésre, a foglalkoztatásra és a beruházásokra helyezzük a hangsúlyt a takarékosság helyett. Ez egy olyan üzenet, amelyet a G20-ok csúcs találkozóján is megfogalmaztak a résztvevők hiszen egyre inkább leszakad az európai gazdaság a világ gazdaságától, és éppen ezért a világgazdaság továbbra is még a sokkoknak van kitéve. De ugyanakkor látni kell, hogy jelentős előrelépést, fejlődést tudtunk be az utolsó időben. A bankrendszer például ellenállóbb, reziliensebb lett, a sokkoknak jobban ellenáll, többek között az európai bankszférában végrehozott stressztesztnek köszönhetően. Azok a globális válaszok, amelyeket a G20 csúcson adtak, biztatóak, és a beruházásokon nyug a közkéz és a magán befektetők közös beruházási erőfeszítésein alapuló növekedés irányába mutatnak. Ez a foglalkoztatás záloga is. Azt mondhatjuk, hogy a G20-ak csúcs találkozóján minden résztvevő a belső kereslet növelése és a belső beruházás növelése mellett tette le a voksát, és különböző új eszközökről is beszéltek, például a kis és középvállalatok helyzetbehozásáról, előnyös kezeléséről a különböző szabályozó rendszerekben. Hiszen nagyon nagy különbség mutatkozik mutatkozik a globális szinten rejlő beruházási igény és a valós beruházások között, amikor ma délelőtt Juncker elnök úr az európai beruházási tervről beszélt, akkor éppen erre a problémára utalt, erre keresett megoldást. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben nem áll egyedül, hiszen a Brisbane-i résztvevők a Global Infrastructure Initiative keretében belül fel is ilyen beruházásokat terveznek tenni a bizottság elnöke és a G20-ak európai tagjai is hangsúlyozták, hogy gyors döntésekre van szükség, és szükség van minél gyorsabban a beruházásokra. Erről beszélt egyébként ma délelőtt itt az teremben Juncker elnök úr is. Így lehet csak elérni azt, hogy előrelépjünk és az európai színen, szintéren, illetve nemzeti szintéren kilábaljunk a válság áldatlan hatásaiból. Az olasz soros elnökség alatt egyebiránt meghirdettük az adóelkerülés és az adócsalás elleni harcot, hiszen nagyon fontos, hogy a közkéz, az állami költségvetések hozzájussanak az őt megillető bevételekhez, és a BEPS projekt az OECD keretén belül, amely az adóalap erózió és a profitát helyezés ellen irányul, szintén ezt a célt szolgálja, Fontos tehát, hogy az egyes országok adórendszerét úgy alakítsuk ki, hogy megakadályozzuk az adóelkerülést és az adócsalást. Ezen felül a, a túl agresszív pénzügyi tervezés és fiskális politika is napirendre került Brisbaneben. Az olasz elnökség pedig nagyon elkötelezett abban, hogy létrehozzuk végre valahára az adóhatóságok közötti automatikus információcserét. Még egy fontos kérdést engedjenek meg, hogy kiemeljek. Sajnos ez nem egy pozitív hír, de hát ez nem Európán múlott, tehát nem történt előrelépés a 2010-ben elfogadott reformokról az IMF eh, reformja tekintetében. A g 20 számára ez egy nagy prioritás, nagyon komolyan dolgoztak rajta, de az Egyesült Államok és eh, eh, igyekezett felgyorsítani az IMF reformját, de mégsem sikerült Brisbaneben egy igazi áttörést elérni. Mindazonáltal mi továbbra is teljes támogatásunkról biztosítjuk ezt a reformot, egyetértünk a reform célkitűzéseivel, és ezzel be is fejezhetem, elnök úr, még egyszer kihangsúlyozva, hogy a G20-ak is a növekedés szükségességét állították a figyelem homlok terébe egy olyan időszakban, amikor Európa többet kell, hogy tegyen um, annak érdekében, hogy uh, a válság um, következményéből kilábaljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, most pedig megadom Dombrovszki biztosnak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy a parlament előtt a G20-as találkozóról találkozhatunk, ahol Juncker elnök úr, Fán Rompuy elnök úr és én magam képviselhettük az EU-t. Ez volt a 9. G20-as találkozó a 2008-as folyamat kezdete óta. Nagyon örülök és elégedett vagyok az ülés eredményeivel, nem pusztán azért, mert ígéretesek a globális kormányzás szempontjából az eredmények, hanem azért is, mert az EU szempontjából is, és úgy gondolom a parlament számára is azok. Négy főpontot szeretnék hangsúlyozni. Az első a globális gazdasággal kapcsolatban. A G20-as misszió és tradíció szerint a globális gazdaság helyzete fontos kérdés volt, a legfontosabb. Bizakodó volt a G20-ak üzenete a gazdasági kitekintés kapcsán. A G20-ak tagjai megfelelő egyensúlyt akarnak a kereslet, a strukturális egyensúly és a fiskális hitelesség között. A gazdasági politika pillérei ezek, és nekünk is el kell fogadjuk ezt a receptet. Ahhoz, hogy erősítsük a, he, a válságból való kilábalást, az ausztrál miniszter a beruházás fejlesztést, munkahelyteremtést hangsúlyozta a globális G20-as szintű beruházások, EU szintek, a nemzeti szintű beruházások együtt kell, hogy működjenek, hiszen ez a legfontosabb a globális gazdaság számára. A G20-ak vezetői üdvözlik a bizottság 300 milliárd eurós beruházási csomagját és a Brisbane-i akciótervet, melynek, melyet októberben jelentett be az Európai Unió, amelyel mobilizálni kívánja az állami és magánberuházásokat 2015-17 között. Ez erős jelzés, bátorítás minden beruházási tevékenységek. A vezetők elismerték hogy a KKV-k finanszírozása is kiemelkedően fontos. A második dolog az adóátláthatóság. A munkával kapcsolatban, a nemzetközi adórendszerrel kapcsolatos munkával kapcsolatban nagy eredményeket értünk el. Hangsúlyozták azt, hogy a az adókat ott kell kivetni, ahol nyereség termelődik. A G20-ak értelmében az adórázási rendszerek átláthatósága kiemelten fontos, és ezzel egyet tudunk érteni. A, az OECD országok nyereség átemelési elleni ö, akciói, illetve lépései különösen fontosak. Az internetes vállalatok számára és ezek, vállalatokra is mindezt ki kell terjeszteni. Ezeket a lépéseket 2015 végéig kell megvalósítani adó fizető specifikus szabályokat kértünk, amelyben jobban hangsúlyozzuk a és, és azt szerettük volna, hogyha a találkozó záró kommunikéjében is pontosan ezt az elevet hangsúlyozunk. A harmadik pont a kereskedelem volt. Az India és az, er, az Egyesült Államok megállapodása a bali kereskedelem támogatási megállapodásról óriási téma volt. Ennek eredményeképpen a bali döntések végrehajtására és a Doha fejlesztési program megvalósítására figyelhetünk. Aláhúztuk, mennyire fontos, hogy a jelenlegi és jövőbeni kihívásokra határozott választ tudjunk adni. Egyetértettünk abban, hogy a rendszer akkor fog tudni jobban működni, hogyha a következő g ülésen Törökországon eredményekről tudunk beszámolni. Végül pedig a legfontosabb nemzetközi partnerek támogatásával sikerült az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket is mélységeiben megtárgyalni, a, a célkitűzéseket pedig tudtuk hozni. A G20-as tagállamok együttműködése továbbra is fenn szeretnék tartani az Európai Uniós álláspontját is e tekintetben. Utaltunk arra, milyen fontos, hogy a nemzetileg meghatározott hozzájárulásokat, programokat továbbítsák, közreadják, és a, a éghajlat alap jelentőségét is, amely a károk enyhítésének eh, célkitűzését viseli magán. Az Ausztrál elnökség idején az éghajlatváltozás eh, a eh, idejét megelőzően a, a, az éghajlatváltozás a G20-as csúcs találkozón nem volt téma. Köszönöm szépen a figyelmet köszönöm biztos úr bevezető gondolatait most pedig a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek elsőként az európai néppárt képviselőcsoportja nevében mr balz képviselő úrnak adom meg a szót. parancsoljon! köszönöm szépen elnök úr elnök asszony köszönöm szépen biztos úr! az európai bizottság majd nagyon fontos beruházási tervet mutatott be európa számára ez egy jelentős lendületet ad majd eh, az európai gazdaság számára, és különösen üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság már Brisbane-ben is sikra szállt ezen terv mellett. A világ pozitív eh, hírekre számít eh, az Európai Uniótól és a G20-aktól is. A két kezdeményezés, a G20-as beruházási kezdeményezés és az Európai Beruházási Kezdeményezés két nagyon sokat ígérő példa. Ne feledjük el azt sem, hogy a hitelesség a fenntartható növekedés alapját adja. Nagyon fontos, hogy a megkezdett strukturális reformokat folytassuk, és megfelelő úton haladjunk tovább. A, adó, a cégek adópolitikájának fair volta is nagyon fontos, a tagállamok már nagyon sokat tettek, annak érdekében, hogy Európa az adó információk automatikus cseréjében fontos és vezető szerepet játszom. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a G20-ak fontos, hogy szorosan együttműködjenek az OECD-vel. Az automatikus adóadatok kicserélését a G20-okon túl kölcsönös alapon kell támogatni. Az Európai Parlament a transzparencia, konvergencia tekintetében tovább akar menni. Mi a néppárt nevében ragaszkodunk ahhoz, hogy a jövőbe tekintő és minél gyorsabb inputot kapjunk ezen a területen. Egy speciális jelentést kell készíteni a parlamentnek, amely az átláthatóság, a koordináció és a konvergencia tekintetében fontos kijelentéseket kell, hogy tegyem javasoljuk, hogy a G20 szak folytassák munkájukat ebben a kontextusban is. Köszönöm. Képviselő úr hozzászólását az SND képviselőcsoport nevében Péter Simon képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm Köszönöm. die in den letzten wochen bekannt geworden und europaweit diskutierten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 köszönöm képviselő úr hozzászólását most pedig az európai konzervatvok és reformerek nevében fotyga képviselő asszony következik. parancsoljon öné a szó! köszönöm elnök Elnök, köszönöm elnök asszony! tisztelt bizottság hölgyeim és uraim! Minden fontos kezdeményezés, amelyet Dabrowskis eh, biztos úr elmondott, és a dokumentum is kitér erre, a g 20 találkozójáról, az akcióterv, a végkövetkeztetések, az a program, amely növekedéshez kell, hogy vezessen, illetve az új, értelmesebb munkahelyek teremtése, ez mind nagyon fontos. Az infrastruktúrális programok meghatározóak, nagyon fontos, hogy a bankrendszereket módosítsuk, Van egy aspektus a G20-ak találkozójának, amelyet szintén meg kell említenünk, ez pedig a biztonság. A biztonságnak van gazdasági dimenziója is, hogyha is, és hogyha ez hiányzik, akkor nincs remény a munkahelyteremtésre és a fejlődésre sem. De a g 20 találkozójának eredménye foglalkozó anyag ezt egyetlen nem említi meg. Az országok csatlakozása abban a térségből, ahonnél én is érkezem a NATO-hoz, a vállalkozások szabadsága, a külföldi tőkeberuházások, stb., amelyek országainkat elárasztották, ezeket a lehetőségeket mind nagyon csapták, nyílt agresszióval, úgymond a mi térségünkben, a balkáni térségről érkező fenyegetéssel. De ön, biztos úr, illetve a tanács elnöke. Önök az Európai Unió egy részét képviselték csak a g 20 találkozóján, és nem foglalkoztak a gazdasági fenyegetéssel, nem foglalkoztak a mi térségünkkel. A média hálója Putyin részéről szólás az alde képviselőcsoport részéről hangzik el jakovi képviselő úr következik two percben parancsoljon. two hundred milijuna nezaposlenih od toga. seventy six millió gyermek eh, szegénységben él csupán az európai unióban. ez az európai eh, unió nézve szégyen, és úgy gondolom, hogy ez a szám biztos, hogy alulbecsüli a valóságot. A Brisbane-i csúcs nagyon fontos kérdésekre hívta fel a figyelmet, például arra, hogy a fiataloknak munkát kell biztosítani. És többször beszéltek Brisbaneben a ifjúsági munkanélküliség megszüntetésének fontosságáról, illetve arról is, hogy a világban a férfiak és a, nő, a munkavilágában a férfiak és a nők jogo, jogai közötti különbséget át kell hidalni. Hiszen a nők még mindig rosszabb helyzetben vannak, amikor a munkanélküliségről, illetve az elbocsátás veszélyéről szól. Ki kell lábalni végre a krízisből, de úgy gondoljuk, hogy ehhez nagy lendületet kell adni, és a nagy projektekbe, a közkéz által finanszírozott nagy projektekbe is be kell ruházni. Az éghajlatváltozásról is beszélnünk kell, hiszen az éghajlatváltozás elleni küzdelem segít a zöld ipar felvirágoztatásában, és például a zöld éghajlat alap pénzeit is célirányosan erre a célra lehet irányítani. Lehetőséget kínálnak ezek a beruházások a PPP-k számára is a világ gazdaságában nagyon sok a pénz, de a pénz gyakran nem kerül el a reális gazdasághoz, és ráadásul nem fizetik meg utána az adót. Köszönöm. Képviselő úr hozzászólását. a képviselő úrnak adom meg a szót egy percben. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A G20-as csúcs találkozó eredménye elsősorban arra mutat, hogy milyen mély a válság, és hogy még messze nem sikerült túljutnunk rajta. A legnagyobb kapitalista hatalmak egyértelművé tették, hogy egy mély rendszerbeli válságban vannak. Egy olyan rendszerszerű válságról van szó, tehát amitől nagyon nehéz lesz a megoldás is, különösen akkor, hogyha ezt az igazságtalan elnyomó rendszert nem sikerül magunk mögött hagyni. Az egyes országok recessziója is tovább mélyül, annak ellenére, hogy gazdaságtámogatási erőfeszítések eredménytelenek e, illetve hogy e, e, ezek a lépések megtörténnek, és mindenek semmi eredménye nincsen. A recepteket nem lehet egy az egyben minden országban alkalmazni, különösen akkor nem, hogyha hiányoznak az infrastruktúrális beruházások forrásai. Ezeket mind a multinacionálisik viszik el valóban adócsalás van, nem csak az adóparadicsomokat kell azonban megszüntetni, hanem pénzügyi egyenlőségre van szükség. A Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében ma képviselő úr következik. Képviselő úr, kettő percben öné a szó. Pan Ferreira to nedokončil, já na to navážu. Köszönöm szépen. Ugyan Ferrera úrnak nem sikerült befejezni a gondolatait, hadd folytassam tehát ott, ahol abba hagyta. Nem hipokrata dolog-e azt mondani, hogy a nyereséget ott adóztassuk meg, ahol termelik, és ugyanakkor Juncker úr a bizottság elnöke egy adóparadicsom volt miniszterelnöke, és, ha, és kiváló adókedvezményeket ajánlott azoknak, akik az ő országába mentek Egyetértek azzal, hogy a szabad kereskedelem valóban segíti a növekedést, de nem hipokrata dolog az, hogy most egy kereskedelmi megállapodásról tárgyalnak az Egyesült Államokkal, amely egyrészt a döntőbíróságot emeli ki, másrészt pedig a Google cég feloszlá, felbomlása fölött teljesen higgadtan elmegy. Ez a faj, az, az európai adófizetőknek miért kell amerikai céget finanszírozniuk? Ha beruházásokról beszélünk, akkor mindig tudjuk, hogy azok fontosak, de amit most ajánlanak, az igenis álszent dolog. Juncker elnök egy olyan ötlettel állt elő, hogy mely szerint az EU költségvetéséből 1 milliárdot fognak, és másik 5 milliárdot egy másik forrásból vettek el, és érdekes módon ez valahogy csak 300 milliárdá alakult át beruházás támogatásként. Sokat beszélünk a növekedésről és a munkahelyekről, de mégis ez a két dolog az, ami hiányzik az EU-ban. A Lisszaboni stratégiával 2000 a Lisszaboni stratégia azt határozta meg, hogy 2010-re a, gazd- a legnövekvőbb és legtermelőképesebb gazdaság leszünk, és ez sem, ebből semmi nem lett. Köszönöm képviselő úr. Most a független képviselők közül B képviselő úr következik. Egy perc áll rendelkezésére, parancsoljon. Madame la Présidente, au-delà du spectacle Elnök asszony, a médiason kívül nem sokat várhattunk a g 20 új találkozójától, kivéve az Európai Unió orientációját, amely a USA érdekeihez kapcsolódik. Világkormányzást szeretnének sokan amerikai protektorátus alatt, és Oroszország egyáltalán nem annyira izolált, mint sokan azt szeretnék. A g 20 találkozóján az ausztrál miniszterelnök orosz ellenes megnyilatkozásai hasonlóak az európai intézmények kollektív hisztériájához. Az Európai Parlamentet felszóltam arra, hogy az ausztrál bevándorlási politikából inspirálódjon, ez egyértelmű, világos és kemény. A Frontier szuverán kezdeményezés eltántorította a bevándorlókat a bevándorlástól. Nekünk is meg kell védenünk a határainkat, és meg kell védenünk ezt. Köszönöm képviselő úr. Most a képviselők önálló felszólalásai következnek. Elsőként a néppártból Spiraki képviselő asszonynak adom meg a szót kettő percben. Parancsoljon képviselő asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, a G20 kötelezettséget vállalt arra, hogy segítik a növekedést, a foglalkoztatást aktuális kérdések, ezek nem csak a világ gazdasági növekedése, hanem az EU gazdasági növekedése szempontjából is, hiszen ez nagyon gyenge, és a várakozások mögött elmarad. Néhány órával ezelőtt Juncker úr 300 milliárdos beruházási csomagot mutatta be. Ez egy ambiciózus terv, hogyha sikeres, akkor valóban beigazolódhat és több mint egy millió új munkahelyet lehet a következő három évben teremteni. Anélkül, hogy adósságokkal terhelnénk Európát, de ennek a tervnek részletes részletesnek is kell lenni, és ugye tudjuk, hogy az ördög a részletekben van elrejtett. Ki kell mondani az európai bizottságnak egyértelművé kell tenni, hogy ezt a 300 milliárdot honnan akarja összerakni, és milyen multiplikációs tényezővel számolnak. Ugye, de hogyan lehet ez a 15-ös multiplikációs tényező? Mi a helyzet a válságban lévő országokban? Juncker elnök ma azt mondta, hogy a válság sújtotta országok elsőbséget élveznek. Az első ország amely a leginkább szenvedett a válságtól, az Görögország. Mi a helyzet? Mi alapján kapnak majd, milyen eljárás alapján kapnak majd az alapfinanszírozásából elsőbséget ezek az országok? Ez azt jelenti tehát, hogy a bizottság kezdeményezését fenn kell tartani. Fontos kezdeményezés, amely közvetlenül a G20-as kötelezettségvállalásból származik, és közvetlenül meg kell magyarázni, hogy hogyan akar a bizottság eljárni az Európai Beruházási Bank is. Milyen innovatív új finanszírozási eszközök lesznek. Melyek ezek az eszközök? Ez egy nagyon fontos része a beruházási csomagnak pontosan tudnunk kell ezeket, ismernünk. Nem akarjuk negatívan megítélni ezt a kezdeményezést, csak tudni akarjuk. Annak érdekében, hogy jó irányba mozgolhassunk, és nagyobb legyen a bizalom, hogy a kockázatok csökkenjenek. Hiszen pontosan ez az új terv az, amely ambiciózus, de nagyon érdekes is. A cél az, hogy Európa imázsát eh, javítsuk Nincs már sok idő erre. A G20-as nyilatkozatát azonnal át kell ültetni, különösen a, a válság sújtotta országokban. Köszönöm képviselő asszony hozzászólását. Megértem, hogy fontos témáról beszélünk, mindenkit azonban arra kérek, hogy tartsa be az időkeretét és legyen tekintettel a következő hozzászólóra is. Gutierrez Prieto képviselő úrnak adom meg a szót, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen A washingtoni csúcs találkozó óta számos be nem teljesült ígéret volt, és nem volt megfelelő mechanizmusa a finanszírozási rendszernek. Ettől függetlenül nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy az Európai Unió volt az egyik eh, legfontosabb téma ezen a találkozón. Megfelelő értékelésre van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, mi az, amit törékenyé tesz bennünket. Mindenki arra kéri az Európai Uniót, hogy változtassa meg politikáit annak érdekében, hogy kiderül, kikerüljünk a válságból és gazdasági növekedést stimuláljunk. Ez a józan észre kell, hogy támakodjon. Nagyon fontos ösztönzőket kialakítani, megakadályozni a további elszegényedést, illetve megszüntetni a megszorításokat. Ambíciózusabb fiskális politikára van szükségünk. El kell temetnünk a megszorításokat, és a stabilitási alapot rugalmas módon kell alkalmaznunk. Fontos, hogy a polgárokat támogassuk, illetve az adócsalást meg kell, erő, e, meg kell akadályoznunk, több szolidaritásra van szükség, és nem szabad körben forognunk, illetve további évtizedet elvesztegetnünk. Nem szabad... E, Közik, egy perc áll rendelkezésére, parancsoljon. Köszönöm pekne. Vážený pán komisár, na... Elnök asszony, a G20-akkal kapcsolatban megemlítettük, hogy Európában még nem elegendő a növekedés. Persze ezen semmi meglepő nincsen. Tudjuk, hogy mi miatt nincs növekedés. Adózás, egyre rosszabbá teszi a vállalkozások számára a környezetet, irreális célkitűzések vannak. Tehát ne legyünk meglepve, hogy nincs növekedés, a, és hogy a vállalatok elhagyják Európát. Az egyetlen megoldás az az, hogy több közpénzt fordítsunk, több állami forrást, mindenre, és ezzel több adósságunk is lesz. Ha azonban meg akarjuk oldani valójában ezt a problémát, ha fel akarjuk oldani a munkanélküliséget, akkor azok az országok, akik nem tudnak bánni a pénzzel, azoknak nem kell pénzt adni, azoknak le kell állni az irreális változási, változtatási álmokkal. Köszönöm képviselő úr, következő hozzászólónk mazurinus képviselő úr parancsoljon egy elnök asszony tisztelt kollégák! örömteli és üdvözlendő az hogy az állam és kormányfők a g twenty ak keretében brisbaneben találkoztak és a jelenlegi problémákat megtárgyalták. jó hogy a legfontosabb országok vezetői ezt megteszik és arról azt vizsgálják, hogy hogyan lehet fenntartható fejlődést biztosítani, valamint beszélnek az éghajlatvédelemről is. Jó lett volna azonban az is, hogyha közösen álltak volna ki, vagy közös felfogást dolgoztak volna ki az Oroszországgal szembeni kérdésekről. Jobb lett volna, hogyha Putyin úrnak a lelkiismeretére jobban hagytak, hat, hattak volna. Jó, hogyha találkozunk Putyinnal, és találkoznak velük, és megmondják nekik, neki személyesen, hogy az ukrán helyzetet stabilizálni kell, ennek érdekében lépni kell. Litvániában egyre inkább azt tapasztaljuk, mi magunk tapasztaljuk Oroszország szomszédjaként, hogy mi történik. Következik másfél perc áll rendelkezésére. Parancsoljon! Köszönöm szépen, hölgyem és uraim! lássuk azt, hogy a 20 legnagyobb közössége, hatalmas közösség a világ lakosságának kétharmadát képviseli, kétharmadát a globális kereskedelemnek, és több mint 80%-át a globális bruttó terméknek, és hogyha ez ilyen óriási közösség találkozik, akkor nagy megoldásokat várom, és nem kis játszmákat amikor Juncker friss pénz nélkül ígéri meg a beruházási ö, ö, a strukturális megoldásokra van szükség. Nagyon fontos, hogy 2008 óta először világosá vált azt, hogy a bankok esetében különbséget kell tenni, és fontos, hogy mindenféle bankmenedzserek kaszinóba mehessenek a befektetők pénzével. Tehát fontos, hogy beruházási bankokat különítsük el a kereskedelmi bankoktól a stabilitás mm. érdekében. Második megjegyzésem, a bőrzén kívüli kereskedem esetét is meg kell oldani, és fontos, hogy az over-the-counter típusú kereskedelemnek véget vessünk. Fontos, hogy ne garázdálkodhassanak a bankmenedzserek és a bankok sem, és ne alakulhassanak ki átletetetlen struktúrák. Ami történt ezen a csúcsrálkozón, az az volt, hogy a G7-ek eh, és a BRIC országok közötti szakadék egyre nagyobb lett, nagyobbá vált. Erre nincsen szükségünk. Eh, biztos jövőre van szükségünk a nagy blokkokon belül az emberek érdekében, és fontos, hogy a politika teljesítse feladatát, és ne hagyjuk hosszú pórázzon a bankokat. Percben parancsoljon. Madame la Présidente, Monsieur le... Elnök asszony, biztos úr, az Európai Központi Bank az, e- FMI, illetve a G20-ak is azt mondják, és az összes feltételezés, amelyekkel bíztunk, neoliberális jellegű elgondolkozások az elmúlt húsz években, ezek működésképtelenek. És ma arra van szükségünk, hogy a keresletet növeljük nemzetközi szinten, a javak szolgáltatások esetében. Ehhez pedig tudjuk, hogy a fiskális adócsalás, adó megkerülés, nagyon fontos probléma a beruházás, a zöld, gazdálko, zöld ágazatokra történő áttérés prioritás. Gütéres kollégám elmondta azt, hogy ma arra van szükség, hogy a bizottság, az Európai Unió megváltoztassa ezeket a gondolatokat, fellépjen, értelmes módon megakadályozza az adó elkerülést, illetve a beruházások területén sokkal több minden valósuljon meg. A mai első javaslat jó irányba mutat, de nem elégséges, tehát fontos oda összpontosítani a beruházásokat, ahol egy új fejlődési modell alakulhat ki, illetve hogy az Európai Unióban a környezetvédelmi átás megvalósulhasson, úttörök legyünk, tehát a gazdaságpolitikát így kell kialakítani, a G20-ak és elmondták mindezt. Köszönöm. Köszönöm én is képviselő úrnak, és Bostinaru képviselő úr következik kettő percben. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte. Elnök asszony, a, tisztelt alelnök úr, az SZND csoport és frakció tudomásul veszi a közölteket, és nagyon örül annak, hogy a G20-a kötelezettségvállalásai szerint a GDP 2%-ával növelik a hozzájárulásokat. De mégis, hogyha sikerül a válság hatásait leközdeni, a világ nagy részén, Európának pedig ez nem sikerül, ez akkor ez azt jelenti, hogy a többi ország jobban teljesített és hamarabb hagyta maga mögött a válságot. Az új munkahelyteremtési terv nagyon hasonlít arra, amit ma itt e házban délelőtt hallottunk. Az adóelkerülés elkerülése határon átnyúló dimenziókat kell, hogy öltsön. E, nem szóltak azonban az adóparadicsomok elleni harcról, pedig fogadjuk el azt, hogy ez az igazi probléma, ez a legnagyobb probléma, amivel szembesülünk, hiszen az adóelkerülésből be nem fizetett összegek az Egyesült Államok bruttó nemzeti termékének felelnek meg. Említették azokat a tárgyalásokat, amelyek az, éghajlattárgyalás, az éghajlatváltozásról fog, szóltak, de hát sajnos nem voltunk a, az Egyesült Államok és Kína Pekingben aláírt megállapodásának. Nagyon keveset hallottunk az ebola fenyegetéséről. Feltételezhetjük azt, hogy a G20-ak nem fogta fel, nem értette meg, hogy a, hogy a legnagyobb államoknak nem sikerült kézben tartani a válságot, és nem sikerült korlátozni a probléma hatásainak a léptékeit. Úgy gondolom, hogy e, ez a válság óriási problémákat fog okozni Európában is, és az afrikai országokban is. Az Európai Uniónak e, el, élvonalban kell álljárni. David képviselő úr következik kettő percben. Thank you very much, President Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy Európai Uniós tagállam volt a G20-aknál és az Európai Unió. Sajnos azonban stagnál a növekedés a G20-ak többi országaihoz képest, hiszen ott gyorsan növekszik. Tehát üdvözlöm egyrészt a bizottság mai terveit az európai gazdaság növelésére, de reálisan lássuk be, hogy nem lehet gazdasági helyreállítás pusztán fiskális eszközökkel növekedésre van szükség, és a növekedést fenn kell tudni tartani. Azaz nemzetközi kereskedelmi programot ki kell terjesztenünk. Legnagyobb piacként még nem vesszük, nem fogjuk fel a piacok jelentőségét több oldalú kereskedelmi rendszerekre van szükség, frakcióm, és én magam is ezt üdvözölnénk. Örülünk, hogy a beruházási csomag elindult, és a G20-ak tárgyalásával is de a közvetlen közeljövőben a többoldalú megállapodás nem az igazi jövő. Azt kell nézni, hogy a kétoldalú kereskedelmi programunk hogyan alakul. Szingapur, a kanadai szabadkereskedelmi megállapodásokat ratifikálni kell, biztosítani kell azt, hogy az e- Egyesült Államokkal és Japánnal sikeresen tárgyaljunk, jó beruházási megállapodásunk legyen Kínával, és hogy mindez ne bármi áron szülesse meg biztosítani kell azt, hogy ezek a megállapodások a tisztességes növekedést is hangsúlyozzák, a fenntartható növekedést és tisztességes munkaügyi normákat és erős pénzügyi szabályozókat. Hogyha ezt sikerül kétoldalú megállapodásban, kereskedelmi megállapodásban elérni, akkor a G20-ak célkitűzéseihez hozzájárunk és növeljük az európai gazdaságot. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. A következő hozzászólónk Danti képviselő úr rendelkezésére. köszönöm szépen kedves kedves biztos úr! a brisbane-i csúcs jelentős változást hozott az európai földrészt folytogató krízis után növekedési célokat fogalmaztak meg, nem csak egy-egy országra vonatkozva, hanem minden nagy ország erről beszélt. Európának konkretizálni kell ezt, és a ma a Juncker elnök által bemutatott tervezet konkretizálja is ezt a beruházási tervet, ezt a növekedési tervet, hozzájárulva ahhoz, hogy Európa végre valahára elhagyja, elhagyja a takarékosság útját. Európának iránymutatónak kell lenni ebben a politikában, és újra főszereplővé kell válnia a kereskedelem és a gazdaság új szabályainak kialakításában. Le kell mondani a takarékosságról és ahogyan a pápa tegnap itt az ülésteremben beszélt arról fontos, hogy új lendületet adjunk, és az új generációknak esélyt kínáljunk. Úr, most a kezdi eljárásra kerül sor. Elsőként eh, Caputo Nikola képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen a Brisbane-i csúcson az globális növekedésről volt szó, a GDP-ről, valamint a pénzügyi rendszer áttekintéséről. Ezek a kérdések nagyon fontosak a jövő szempontjából, ugyanakkor hiányzott nekem az, hogy a termelő gazdaságról beszéljenek a Brisbane-i csúcs résztvevői, főleg a mikro és a kis cégekről, amelyek Európában a gazdaság vázát, a gazdaság struktúráját adják és a háború, a második világháború utántól kezdődő időszaktól kezdve nagyon fontos szerepet játszottak. Úgy gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni erről a gazdasági ágazatról, hiszen ha konkrét gazdaságról beszélünk, a mikro és kisvállalkozásokról is beszélünk. Az elkövetkező időszakban remélem, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság tekintetében is áttörést érünk el, és így sikerül majd az éghajlatváltozásból eredő negatív változásokat is kiküszöbölni, illetve a ifjúság munkanélküliség ellen fellépni. Köszönöm képviselő úr. Következő hozzászólónk Eterics képviselő úr. Parancsoljon! Thank you. Uh, Mr. Gozi said the results... Gozi úr, azt mondta, hogy a, a G20-ak találkozójának eredménye az ő gazdaságát favorozálta, hogyha az önök gazdaságát reflektálta azt, amit ma Juncker elnöktől hallottunk, amikor az EU-s alapból történő pénz ide-oda fröcsköléséről beszél, csöpögtetéséről, 50%-át a GDP-nek az állami ágazat teszi ki. Azt gondolom, hogy csak az elkeseredés fog növekedni, növekedni Juncker kertjében. Isten segítsen meg minket. Köszönöm képviselő úr, nyilván így is lesz. Most pedig biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a felvetésekre. Parancsoljon! Dombrovskis biztos úr következik. Uh, uh, tisztelt elnök asszony, tisztelt parlament! Először is meg szeretném köszönni ezt a vitát, köszönöm a megjegyzéseiket, jegyeztük az elhangott felvetéseket, és ezeket uh, megszíveljük, amikor a G20-ak csoportját Törökország vezeti majd az év későbbi részében meg vagyok győződve az elhangzott kritika alapján, hogy a G20-ak formációja meg fog maradni. Ez az egy, egyes, egyetlen olyan globális forma, amely eh, gazdagabb és fejlődő országokat egyesít, illetve igyekszik kivezetni a világot a gazdasági válságból. Lehet, hogy a reform sebessége kisebb, mint amire számítottunk, amit reméltünk, de saját tapasztalatból is ismerjük ezt a folyamatot az EU-ból. Előrelépésre szükség van globális szinten is azért, hogy minden szinten sikeressé válhasson. A Brisbane-i, eh, brisbane csúcs találkozó számos területen eredményt hozott, globális gazdaságpolitikákban koherencia valósult meg, amely a fellendülést eh, hivatott támogatni. Számos képviselő említette a biztonság kérdését. Ukrajnával kapcsolatban, az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, illetve az, hogy ez miért nem került a g 20 hivatalos napi rendjére. Erről a kérdésről a találkozó peremén vitáztak sokat, és Junker elnök komoly megbeszélést folytatott a Putyinnal, az orosz elnökkel, ami Oroszország agresszív felépését illeti Ukrajnában a g 20 számára 2015-ös év nagyon fontos, hogy megvalósítás éve legyen, illetve a napi rend kiteljesítésének eh, éve a pénzügyi szabályozás, az adókérdések állnak a középpontban, és számoltunk a parlament támogatására ezekben az ambiciózus célokban. Köszönöm köszönöm dombrovskis biztos úrnak a vita lezárását és most megadom a tanács nevében gauzs államtitkár úrnak a szót. parancsoljon! Köszönöm szépen, Nagyon sok érdekes kérdést vetettek fel a képviselők, például Zimon képviseli, az adóelkerülés és adócsalás elleni harc szükségességéről beszélt. Valóban ezt a G20 keretén belül, illetve az európai szintéren is végre kell hajtani, ki kell szárítanunk, meg kell szüntetnünk az adóparadicsomokat, és olyan intézkedéseket kell foganatosítani az Európai Unión belül is, amelyek lehetővé teszik ezt. Emlékeztetem önöket például az olasz elnökség azon kezdeményezésére, hogy kezdjük el az adóadatok automatikus cseréjét az adóhatóságok között, és októberben megragadtunk egy kezdeményezést, amelyet formálisan decemberben fogad majd el a tanács. Martin képviselő a kereskedelmi napi rend menetrend előrevitelének fontosságáról beszélt. Valóban a G20-ak csúcs találkozóján az európai résztvevők, a tagállamok, illetve a bizottság képviselője hangsúlyozta, hogy nem szabad megfeledkezni a nemzetközi kereskedelemről. A tanács ülés soraiban, a tanácsban nagyon fontos tárgyalások folynak, például egy kereskedelmi a Szingapúrral és Japánnal való kereskedelmi megállapodásról tárgyalnak a tanácsban. Erről is beszélt Simon és David Martin képviselők. Képviselő beszélt arról a számadatról, amely valóban iránymutató minnyájunk számára. A konkrét szociális politikai valóságra utal ez, jelesül 100 millió munkanélküli van a világon. Ez nem csak elméleti szám, hanem a valóság is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a G20-ak szintjén sem feledkeztek meg erről a kérdésről, illetve arról sem, hogy a vállalkozásokat helyzetbe kell hozni, és nem szabad megfeledkezni a legsérülékenyebb csoportokról, például a fogyatékon élőkről. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek is sok feladata van itt a következő ciklusban. A strukturális reformokról sem szabad elfeledkezni, a munkaerőpiacot át kell alakítani, és a foglalkoztatást növelni kell. Balasz, Dante és Gutierrez képviselők pedig abéli aggályukat hangoztatták, és ezt mi is osztjuk az olasz soros elnökség nevében, hogy megtörténik-e az átalakulás világszinten és az Európai Unió szintjén, illetve sikerül-e Európa, az Európai Uniót az új gazdaságpolitika vezérének alakítani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos szakasz előtt állunk, mind a világban, mind Európában. Nagyon fontos, hogy új ösztönzőket, pénzügyi ösztönzőket dolgozzunk ki, és a mi vezetőink az júniusi stratégiai anyagban éppen ezekről a célokról beszélnek. Örültünk és elégedettek voltunk, hogy Juncker úr beszédében ma visszahallottuk ezeket a kijelentéseket, illetve Katajnen biztos programjába is beemelte ezeket a kijelentéseket. Azt többek között, hogy a növekedésre és stabilitásra szükség van, de nem szabad a stabilitás oltárán a növekedést feláldozni a közös európai címeket, célokatról nem szabad megfeledkezni. Ne feledkezzünk meg, hogy ma Juncker tervezetének bemutatása során az intelligens szabályozás fontosságáról beszélt, arról tehát, hogy olyan beruházási struktúrakra és eszközökre is szükség van, amelyek mind a nemzeti, mind a regionális igényeket is figyelembe veszik, és ezeket semlegesnek kell, pénzügyileg semlegesen kell kialakítani, azaz nem szabad, hogy veszélyeztessék a stabilitási paktumot. Nagyon fontos, hogy az Európai Unióban elmélyüljön a szolidaritás. Ne felejtsük el, hogy 21 cikk szól a szerződésben a, szabi, stab, a szolidaritásról. A szolidaritás tehát különböző ágazatban játszik fontos szerepet, és az új Európai Bizottság különböző portfóliaiban hatásköreiben az egyes biztosok is tesznek majd, reményeim szerint a szolidaritás érvényelőse érdekében. Etridge képviselő Istent idézte, el tudom képzelni, persze, hogyha itt a pápa szólalt fel, hogy már Istent idézik, de azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikában nem Istent kell idézni, hanem meg kell ragadni a munkát, és bízni kell az embereknek, bízni kell abban, hogy a növekedési pályára majd a gazdaság, és az emberek is munkát kapnak. Köszönöm. Köszönöm a soros elnökség részéről elhangzott részletes választ a vitában elhangzottakra. Képviselőtársaimat tájékoztatom, hogy ezzel a vitát berekeztem. Át is térünk a következő napirendi pontra, ami a bizottság nyilatkozata az egységes digitális piacról három állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként egyet az európai néppárt eh, és az európai szocialisták és demokraták progresszv szövetsége képviselőcsoport egy